Hosszelt úr, semmi probléma, nem kell újra felvetni a kérdést. Köszönöm szépen, lezárom a vitát, és most pedig rátérünk a szavazásra. Először is a kenyáról szóló állásfoglalás. Omar Albesír szudáni elnök letartóztatásának meghiúsulása. A közös állásfoglalási nyilatkozatról szavazunk, nincsen módosítás mellette, ellene tartózkodás. Egyértelműen elfogadtuk. Most pedig szavazunk hat állásfoglalási indítványról, szíriai emberi jogok, különösen Heitham Almelech ügye. A közös állásfoglalási javaslatról szavazunk, népszerinti szavazás lesz, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Számos közleményem van. azt, hogy szeretne hozzászólni, tessék. Elnézést, nem volt, nem, nem sikerült elég gyorsan betenni a szavazókártyámat, mellette szavaztam. Ezt lejegyeztük, mondja az elnök. A tanácstól megkaptuk az első olvasati álláspontját. Ekkasszony, az ön gépesen működik, jó, ezt is tudomásul vettük. Még valaki, akinek nem működik a gépe? Nos, e, ennek az anyagnak, amit